napi rendi pont. Beruházás az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba szóbeli választ igénylő kérdések. Ról úrnak adom meg a szót, aki megfogalmazta ezt a szóbeli kérdést, választ igénylő kérdést. 5 percre öné a szó. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt tanácsi képviselők. Ezen szóbeli kérdésben arról van szó, hogy 2007-ben az Európai Bizottság benyújtott egy koncepciót, amely az alap